valaki ügyrendi kérdés föltenni kell, úr parancsolja, tényleg csak ügyrendi kérdés legyen. Uh, thank you for your excellent uh, chairing of today's session, Mr. President. But I think... Elnök úr, szerintem igaz.